szexuális és reproduktív jogok bizonyít, biztosítása legyen prioritás, és továbbá egészségügyi és környezeti szempontok is érvényesüljenek a szerződésben. Így lehet garantálni, hogy bolygónk ö, még gyermekeink és unokáink rendelkezésére áll majd. De valódi partnerségben kell ezt megtárgyalni, közösen kell a kihívásoknak megfelelni, és közösen kell az egyenlőtlenség és a szegénység ellen felvenni a harcot. Köszönöm szépen. Az Azus Saliba kolléga kap egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A világ sokat változott, amióta a kotonói megállapodást közel 20 éve megkötöttük. Éppen ezért egy új EU-AKC partnerségi megállapodásban a tárgyalásoknak egy valóban átfogó és ambíciózus konszenzusra kell jutnia, éppen azért, hogy a legfontosabb prioritásokra koncentráljunk a demokrácia, emberi jogok, gazdasági növekedés, éghajlatváltozás, a szegénység elleni harc, béke, biztonság, migráció, mobilitás. Emellett a, szeretném ö, hangsúlyozni ö, azt, hogy mennyire fontos hogy megerősítsük a parlamenti dimenzióját ennek. Éppen ezért évente kétszer kell full plenáris ülést tartani, és mind a három érintett régióba el kell látogatnunk. Az elkövetkezendő hónapok nagyon fontosak lesznek, hiszen meghatározzák majd a kapcsolatokat az elkövetkezendő évekre vonatkozóan a kontinensek közötti kapcsolat alapjait fektetjük most le. Köszönjük szépen, egy percre Zsuli Vornak adok szót, parancsoljon képviselőasszony. Az, EU az, az AKC partnerségi megállapodás Kotonu után, amely ugye 2000 óta érvényes és lejár jövőre, tárgyalásai nem haladtak kellőképpen előre. Pedig nagyon fontos ez a partnerség, fontos a politikai párbeszéd, az Ákási országokkal szorosabbra fűzött kapcsolatrendszer, az emberi jogi együttműködés, a demokrácia, a jogállamiság érdekében folytatott együttműködés. A diszkriminációmentesség, a szexuális orientációk szabadsága, a nemi identitás és a szexuális oktatás kérdéseinek figyelembevétele. Az adó elkerülés visszaszorítása. Ezért az EU-val el kell mélyíteni az AKC-nek az együttműködést, és a jövő megalapodása olyan kell, hogy legyen, hogy demokratikus elszámoltathatóságot ró mindkét félre, látható, átlátható programozást valósít meg, a civil társadalom érdekeit szolgálja, és összhangban van a 2030-as globális célkitűzésekkel, a fejlesztési célokkal. Az EU és az AKC együtt globális hatásokat képesek kezelni, az új megállapodásnak mindezeket tükröznie kell. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán felszólalások következnek, ketten kívánnak szólni. Először Juan Fernando López Aguilar úr. Elnök asszony, Mimica biztos úr, szeretném önt köszönteni és gratulálni önnek a kiváló munkájához, és hogy eljött ide hozzánk. Ezt is köszönöm, és így most megtárgyalhatjuk az AKC-EU együttműködést. A mandátuma a parlamentnek erősítésre szorul, és a parlamenti ellenőrzés is. Továbbá a parlamenti diplomáciát is fenn kell tartani, horizontális párbeszédre is szükség van, amely tükrözi azt, hogy az EU-nak milyen komoly szerepe van ezen országok fejlődésében, de nem szabad, hogy az egész átalakuljon egy migráció kontrolláló intézményé. El kell várnunk a jogállamiságot, az emberi jogok betartását, de nem szabad felülről tárgyalnunk az AKC országokkal. Egyenlő alapon kell ezeket a célokat elérnünk, követnünk. Nagyon különbözőek ezek az országok és régiók. Von der Leyen biztos elnök asszony bizottsága, remélem, hogy képes lesz sikeresen lezárni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Irina Jovana kap szót. Köszönöm. Volt szerencsém ott lenni a Kigali közös parlamenti közgyűlés ülésén, és tudom, hogy mit jelent ez a partnerség a különböző kontinensen elhelyezkedő országok különböző szakterületeken tudnak így előrelépni. Egyenlőség, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, gazdaság, stb az EU országok és az AKC országok közötti jövőbeli együttműködés nagyon fontos, és az európai parlamenti képviselők fontos szerepet játszhatnak az egyezmény megvalósításában. Most a jelenlegi megállapodást aktualizáljuk, és Fontos, hogy ebben a folyamatban a civil társadalmat is megerősítsük, hiszen csak így lehetünk sikeresek. Köszönöm. Most pedig Mimica biztosnak adom vissza a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, miniszter asszony. A tárgyalások hivatalos megindítása szeptember 28-a óta az Európai Unió és az AKC országcsoport komoly utat tettek meg a jövőbeli partnerség kialakításában az EU számára a számomra megtiszteltetés volt az EU részéről vezetni a tárgyalásokat, és e, jelentős előrelépésre jutottunk viszonylag rövid idő alatt. Juta Urpilainen az utódom e, biztos alapokra építhet a tárgyalások folytatásakor. Bízom benne, hogy a már megtárgyalt, de zárójelbe tett részek a jövőbeli egyezményben az benyújtott állásfoglalásaink és a még kezelendő problémák nem jelentenek leküzdhetetlen akadályt, és nem fogják megakadályozni, hogy a jövőbeli kotonú utáni egyezmény megvalósulhasson. Nagyon időszerű, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Nem a politikai szándék hiányzik, inkább csak időre van szükség. A parlament elkötelezettsége végig nagyon fontos volt, és biztos vagyok benne, hogy a parlament a jövőben is erőteljes parlamenti dimenziót fog biztosítani, és hozzájárul ahhoz, hogy az EU továbbra is kiálljon az értékei mellett az Ákácsi országok vonatkozásában. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr, most pedig a tanács nevében Tupurainen asszony kap szót. Köszönöm szépen, alelnök asszony, tisztelt képviselők. A Kotonu utáni megállapodás az egyik legfontosabb prioritás a tanács számára, erről biztosítatom önöket. Megragadnám egyben az alkalmat, hogy Mimica biztos úrnak köszönetet mondjak, amiért ennyire komolyan vette ezt a fontos témát. Az Európai Unió természetesen üdvözli az AKC országok eltökéltségét, hogy a 2030-as napirendet és a Párizsi klímamegállapodást ilyen komolyan veszik. Úgy érezzük, hogy egy teljesen új kontextusban új kihívások, de új lehetőségek is elénk tárulnak. Úgy érezzük, hogy még a legnehezebb kérdésekben is együtt sikerrel járhatunk. Természetesen odafigyelünk a folyó tárgyalásokra, és minden tőlünk tehetőtnek megteszünk annak érdekében, hogy a tanács előmozdítsa el a haladáshoz hozzájáruljon. Köszönöm a fontos és érdekes megjegyzéseket ez ügyben. Köszönöm szépen, miniszterasszony! Ezzel ezt a vitát lezártnak tekinthetjük, egy állás foglalási indítványjal zárjuk le a vitát. A szavazásra holnap kerül sor. Az ülést a mai napra berekeztem. A ülésünk holnap reggel 9-kor folytatódik, majd 12.30-ig, majd délután 3 órától. A holnapi ülés napirendjét természetesen, mint mindig a parlament honlapján megtalálják, ezzel a mai ülést berekeztem mindenkinek, kellemes jó éjszakát kívánok!